Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a szavazáson. Szeretném megkérni Önöket, hogy foglaljanak helyet. A gyümölcsök és zöldségek a banán oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási programra irányuló intézményközi tárgyalások megkezdéséről és az erre való megbízásról szóló határozat az egyetlen ö, szavazásunk tárgya. Ki van ö, mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második módosító mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 8-as mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk 10-es emellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk 11-es mellett ellene. Rendben, ezt ellenőrizzük, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Két-három kolléga még versenyben van, ahogy látom. Úgy tűnik, hogy mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-os mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as mellett ellene úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de mégis ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as mellett. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 36-os mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 42-es módosító indítvány. Ellenőrzést kérnek, rendben, tehát a 37-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 42-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 43-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 46-os mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 49-es módosító indítvány név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es módosító. Ki van mellette? Ki van 19-es ellen? Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, tehát a 19-es módosító indítványnál elektronikus ellenőrzést tartunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es módosító indítvány, név szerint fogunk szavazni róla, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es, a 22-es így okafogyottá vált 64-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 65-ös mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 51-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 28-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 66-os mellett, 28-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. 66-os módosító indítvány ki van mellette? Ellene ki van? Ki tartózkodik, elutasító. 52-es és 53-as módosító azonosak, ki van mellettük? Ki van ellenük? Ki tartózkodik? Elutasítottuk őket. 29-es két részben szavazunk. Első rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 54-es mellett. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 32-es mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók ezt ellenőriznünk kellene, úgy gondolom elfogadtuk, de megnyitom az elektronikus ellenőrző szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító mellett ki van? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 45-ös mellett. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 56-os ezáltal okafogyottá vált, 67-es jön ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 3-as módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 58-as okafogyottá vált, 4-es módosító mellett ki van, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk, 59-es okafogyottá vált, 60-as jön ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, Ötös, két részben szavazunk róla, első rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk, második rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 61-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Hatos módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hetes módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ezáltal a 8-as módosító, az eredeti szöveg az oka fogyottá vált, 57-es jön név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 62-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 12-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 63-as okafogyottá vált, a módosított formában szavazunk, zárószavazás következik, megnyitom a szavazást, név szerint. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tisztelt képviselőtársaim, Megszakítom az ülést 19 óráig, mert akkor érkezik körünkbe a biztos. You go? Yeah.